few products. Uh, okay. I can switch to French, maybe. <laughs> okay, uh, I will I will continue in French. Then if you if I. Folytatom franciául, ha megengedik. Ez angol, ugyan? Nos, a korlátozások, az inzularitás olyan tényezők lehetnek, amelyek a fejlődés útjában állnak. Ezeket a faktorokat együtt kell szemlélni. Más európai régiókhoz képest az, ezen régió státuszának kialakításakor a szerződések alapján. Dans le cadre de politique de l'Union. És a legkülső régiókat is szerepeltetni kell a kohéziós vagy mezőgazdasági politikában. 2000 óta van már stratégia ezen külső régiók kezelésére a bizottság részéről. Ezt most nemrégiben megújították. Juncker elnök úr maga mutatta be 2017. októberében. Két szóban ennek a lényegét elmondanám. Ennek a stratégiának az eredményeképpen sok partnerségi kapcsolat épült a fő témák kapcsán Gajanava, és ezek közül kiemelnék most néhány dolgot. Például jobban kezelik ignoré. Euh, une meilleure valorisation aussi des atouts. A külső régiók euh, Európai Uniós kezelése formát kapott, új típusú irányítás és a tagállamok és a régiók közötti munkamegosztás alakult ki. A program ennek az erősítésére irányul. A, a külső régiókkal, főleg ugye halászati témákban van együttműködés, a halászati flották fejlesztésének támogatása például EU pénzekből történik, aztán közlekedés, ügyi együttműködés és programok vannak, aztán kutatási programok is léteznek, hiszen bizonyos specifikus témákat csak itt lehet kutatni, kartográfiai kutatás is zajlik, hiszen vannak még feltáratlan, tudományos szempontból feltáratlan régiók, és az EU abban is igyekszik segíteni ezeket a régiókat, hogy a beruházási stratégiából ők is részesedjenek. Fontos, hogy ö, ezeken a területeken is legyenek ö, fejlesztések, stratégiai beruházások európai pénzekből. A modernizáció a hagyományos összhangban persze, de főleg így a halászatról beszélve, is szükséges. Az ultraperifikus régióknak a fejlődési potenciáját jobban meg kell lovagolni. Egy ilyen régió adja, ilyen régiók adják az Európai Unió természeti diverzitásának, biodiverzitásának 80%-át, ami hát döbbenetes, és a tengerészeti, halászati kérdések is stratégiaiak, hiszen ez egy privilegizált helyzetű Európai Uniós terület, és sok szempontból kivételes. Ugyanakkor támogatni akarják a programok a helyi termelést, a a gyümölcs, a cukornád termesztést, és ezekre most mind figyelemmel van az uniós program, a finanszírozási program, az okos specializáció is fontos részét képezi ennek. Továbbá fontos része a programnak a kormányzati struktúrák megújítása, reformja, polgár állampolgárközpontú átalakítása. Mindez idáig az európai intézmények tudomásul vették a helyi jogalkotás sajátosságait, de új közleményében a bizottság a kormányzás hatékonyságának javítására tesz javaslatot. konkrétan jogalkotási javaslatot. És a külső régiók jobb integrációja szempontjából, vagy érdekében a bizottság új konzultációs mechanizmust indított be, amelybe bevonja a beruházási bankot is, és ebben a hármasságban sok témát okosan lehet tárgyalni, ugye a szív, az agy és a szem együttműködésében. A térségnek számos specifikuma van, amelyet figyelembe kell venni. Éppen ezért a bizottság egy task force-ot hozott létre, amely ezek felmérésére hivatott, és folyamatos értékelésére annak, hogy az európai jogalkotás mennyiben felel meg a helyi viszonyoknak. Fontos negyedik vonulat a kommunikáció a harmadik országokkal, tehát a környező országokkal. Ez egy új téma, hogy egy EU-s külsős területnek ugye saját logikusan földrajzokból külpolitikája van, amely nem egyezik meg ugye az európai külpolitikában feltétlenül, ezeket a regionális szempontokat figyelembe veszi az új program, és teret ad a helyi földrajzi együttműködéseknek, és megpróbál ezekben is szinergiákat keresni, találni, teremteni. Ez tehát egy folyamatban levő dolog, amit a Karib-tengeri térség egészére ki akarunk terjeszteni biztatóak az eredmények, de követni kell a befolyó eredményeket, látni kell, hogy ezen a, ebben a térségben is so, sokféle kérdés keveredik, környezeti kérdések közül sok, amelyeket csak kölcsönösen megtárgyalva tudunk kezelni. Hogy a végére érjek, nagyon fontos, hogy bármit, amit bevezetünk, azt partnerségben tegyük. És ezért is fontos szerepet kap a kommunikáció, a megerősített partnerségi együttműködés. A Juncker féle bizottság ö, tudatában van annak, hogy nem csak a kontinentális Európa létezik, oktatási, egészségügyi, környezeti kérdések merülnek fel ezeken a külső területeken, amelyeket specifikus cselekvési tervekkel kell kezelni, meg kell találni, keresni a szinergiákat, a helyi résztvevők és az európai résztvevők, az otthoni anyaország és az európai szempontok között. Mindez nagyon fontos ahhoz, hogy a meglévő potenciáját ezen régiónak jobban kiaknázzuk, és a szinergiákban rejlő lehetőséget, és ezen belül a parlamentnek is fontos szerep juthat, egyre fontosabb. Az ultraperiférikus régiókkal többet kell a parlamentnek foglalkoznia, véleményünk szerint. Röviden elmondanám a 2014-es 20-as programot. Már nincs több ideje, asszonyom. Azt kértem, hogy legyen rövid és tömör. Már rég lejárt a felszólalás ideje. akkor nagyon-nagyon röviden mondom. A 2014-20-as program kielégítően működik, különösen a portugál külső területek vonatkozásában, és a francia külső területekre vonatkozó programokra vonatkozóan inkább kolléganőm tudna Agnes mondani. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, kolléganőm, amit elmondott mind igaz, ezt most kiegészíteném a francia külterületekre vonatkozó programokkal, és ezen belül Gajanával. Ez most a kiemelt téma önök számára. Hát akkor beszéljünk Gajanáról. Minden külső területre vonatkozó program, idejét, a FEDERT, a szociális alapok programjait, az egyéb kezdeményezéseket, a fiatalokra vonatkozót 2014 végén fogadtuk el, mint a Franciaország területeire vonatkozóan is, és ennek az első végrehajtási időszaka 2014-20 során ö, ö, elindultak a programok, 2015-ben új programok fogalmazódtak meg. A kohéziós politikán belül 15 milliárd eurót kapott ez a francia külterület, több mint 25 százalékkal többet, mint az átlagos francia területek itt kutatási, fejlesztési, versenyképesség, fejlesztés, digitalizációs feladatok vannak a hagyományos szénalapú gazdaságról való átállás, a kockázatcsökkentés, a, a környezeti, a történelmi hagyományok ápolására. Számos program fogalmazódott meg, ezek mind specifikus programok, amelyek figyelembe veszik ennek a régiónak a sajátosságait. A gajánai programok pedig ezen belül is főleg a vállalkozási innovációt támogatják, ami segítheti a helyiek túlélését, fenntartható gazdaságát, javítani akarjuk a orvosi szociális ellátást, az oktatási infrastruktúrát, és az ultra perificitásból adódó problémákat enyhíteni akarjuk. Képzési programaink, programjaink vannak a kevésbé képzett emberek számára. Akarjuk azoknak a számát, arányát csökkenteni, akik elhagyják az iskolát túl korán, hogy ne legyen annyi munkanélküli. A gajanai program hatalmas területre vonatkozik, egy növekvő gazdaság, növekvő társadalom, amiről beszélünk, sokkal magasabb a szaporoság, mint Franciaországban, és ezért sokkal nagyobb a munkanélküliség is, mint Franciaországban. Minden külterületre vonatkozó programra igaz, hogy nem minden ex ante feltétel sikerült figyelembe venni, főleg kutatási fejlesztési területen, környezetvédelmi, vízvédelmi, hulladékkezelési területen, közlekedés és egészségügyi területen. Ezzel együtt a programok többsége az exante feltételekkel összhangban működik. Az auditing, az ellenőrzés mind francia 2016-os szabályok alapján történik, majot kivételével érvényesülnek ezek. Majottra külön kohéziós programok vonatkoznak, a semmiből kellett őket megteremteni. Ami a francia programok vitelét illeti, valamennyi program, illetve a Saint-Martin és majot programokat a prefektúrák valósítják meg és jelentik a központ felé a megvalósulásukat. Sok gondot okoz az, hogy a prefektúrákon nem dolgozik eléggé kompetens személy. A programozás végrehajtása kb. 35%-os, tehát a elfogadott pénzek mintegy 35%-át sikerült eddig szerződésesen lekötni. Gadlup teljesít a legjobban, Gaianban is mintegy 50%-os már a pénzek lekötöttsége. A 39%-os átlag egyébként más elmaradt dottad európai városi térségek arányának egyébként megfelel. Ami a kifizetési oldalt illeti, a régiók 10-18 százalékos kifizetést értek el ebben a programozási időszakban. Több programot módosítani kellett, mert a feltételek menet közben változnak a bizottság folyamatosan tárgyal ezekről. Például konkrétan az év végén két programot kellett módosítani, mert a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség jelentősen megugrott, és elemezzük más térségek vonatkozásában is, például a Szennártani és a Guadalupe program vonatkozásában, hogy a Irina és Maria hurikánok pusztítása tükrében nem kell -e máshova áthelyezni a hangsúlyokat. 92%-át az újjáépítésnek európai pénzekből ö, fedezik. A bizottság rendszeres kapcsolatban van, videokonferencián többnyire a helyi szereplőkkel. Tehát napi szinten tárgyalunk a helyi ö, programozó hatóságokkal, tudjuk, hogy mik az ő napi gondjaik, és megpróbálunk nekik segíteni. Idén a la- nagy kihívás a félidős értékelés lesz. Bizonyos területeken súlyos az elmaradás. A bizottság azon van, hogy hogy megpróbálja orvosolni, javítani a helyzetet, a felhasználási arányokat. Összességében a kohéziós programok nagyjából megfelelnek a céloknak és a ritmusuk is, de kicsit elmaradt a pénzek lekötése, a programozás lendületét eh, tehát kicsit vissza kell hozni. Ugyanakkor mindez, ami megvalósul, az nagyon konkrét eredményeket hoz, és többnyire olyanok ezek a programok, hogy közvetlenül érzékelik a polgárok hatásaikat. J'aimerais demander les collègues s'il y a de... Szilvia kért szót, aztán az úr, nem tudom, ki volt az első. Talán Moszkó úr. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, euh, je me réjouis euh, de... Elnök asszony, köszönöm a meghívást és a tájékoztatást, ami a külterületeken működő európai programok finanszírozását illeti, és most Gáját kifejezetten idevéve, nem szeretnénk, hogyha stigmatizáció történne. Ahogy a bizottságtól is hallottuk, számos gond adódott, amelyel nem lehetett számolni. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésekből fakadóan ezeket a, a gazdasági társadalmi célokat és elérésüket strukturális eszközökkel lehet elérni, de ezek területén rugalmasságra van szükség. Szemben a kontinentális Európával a külterületeknek specifikus igényeik vannak mind programozási, mind rugalmassági tekintetben. nem szabad, hogy a külterületeket azért, mert nem olyanok, mint a belterületek, stigmatizáljuk. Gajanban a pénzek felhasználása kapcsán hallottuk a számokat, ezeket pontosabban is lehet tudni, mert 2017. októberében újra felmérték. Alapvetően átlagban kielégítő a programok előre haladása. A programok mintegy 30%-át valósították meg Gajánban, 26 és 44 százalék között van a szociális alapból finanszírozott programok megvalósultsági aránya, a nemzeti átlag 39 százalék. Tény, hogy szükség lehet átprogramozásra, de a szándék, az erőfeszítések megvannak a programok ö, vitelének tartására. Csak sajátosak a feltételek. Gajánban, amióta az operatív programozás elkezdődött 2007-13 között, mindössze néhány ember vitte ezeket az egész szigetre vonatkozóan, és ők óriási erőfizetésekkel állították föl ezeket a programokat működési pályára, tehát egy kicsit mások a mi körülményeink, mint mondjuk a kontinentális Franciaországban. A stratégia kapcsán a bizottsági 2017-es stratégia kapcsán azt látom, hogy ezek jobban fognak az új célkitűzések megfelelni az igényeknek. Eddig egy kicsit adhok volt az együttműködés a nemzeti, tagállami és regionális szint között, ez most szervezettebb lesz, és örülök annak, hogy a bizottság e három külterület tekintetében tovább ö, specifikálja a stratégiákat. Minden résztvevőt arra kérek, hogy tartson ki, ö, próbáljuk kihasználni a szinergiákat az európai, a nemzeti és a regionális szintek között a helyi lakosok érdekében. Messze vagyunk, mások vagyunk, de mi is ugyanúgy akarunk fejlődni, mint kontinentális Európa. Köszönöm szépen, Szeller úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, nagyon jó, hogy itt a Költségvetés Ellenőrzés Bizottságban is beszélünk erről a témáról, ami a legkülső régiók helyzetét illeti. Ezek ugye mind távol találhatóak az európai kontinenstől, és lehet úgy is mondhatjuk, hogy egy olyan kor maradványai, amikor a különböző európai államok gyarmati nagyhatalmak voltak, ezek az Európai Unió részei, ezen területek, és egyfelől ezért az Európai Unió egyfajta előnyre ter, tesz szert, hiszen egyfajta előőrsök ezek olyan területeken, ahol másképpen nem lennénk ilyen módon jelen, és a regionális bizottság több delegációs látogatás során meggyőződhetett arról, hogy ugyanakkor ez hátrányt is jelent, hiszen az európai szabványokat és előírásokat ott követni kell, be kell tartani, és ezek az ott működő gazdasági szereplőkre nézve sokkal szigorúbb feltételeket szabnak meg, mint a környező országokban. Ez elmondható a minimálbérekkel kapcsolatos szabályozásnál, a foglalkoztatottak helyzetére is ez igaz, hiszen sokkal magasabbak a, ezek az összegek, mint a szomszédos országokban és amit Szó úr is említett, bizonyos szabályok, amelyek az európai kontinensen érvényesek, mint az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések, ezek a legkülső régiókban is érvényesek, stb. stb. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az európai szolidaritás kérdése is, hogy itt támogatást nyújtsunk. Ugyanakkor ami feltűnt, az az, hogy ez az összes terület egy tagállamhoz tartozik, és a nemzetállami elv érvényesül itt. Az illetékesek pedig ott mindig azt hangsúlyozták, hogy hálásak az európai támogatásért, de a nemzeti rendelkezéseket hiányolják, mert úgy tűnik, hogy arra számítanak, hogy a deficitet európai szinten egyenlítsék ki, és éppen ezért nem érvényesül ott a közvetlenül illetékes tagállam hatásköre, illetve felelőssége. A legkülső régiók hátrányait ki kell egyenlítenünk, ezek terül, ezeknél a területeknél gyakran látjuk, hogy ez a távoli, fekvé, távoli földrajzi fekvés előnyt jelent, ugye Gajana esetében. Ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy a saját elveinket mennyire tartjuk fontosnak, hiszen a francia Guayana 90%-a trópusi esőerdő. Ha ezt szeretnénk megőrizni, akkor gyakorlatilag a mezőgazdasági termelés számára alig állnak rendelkezésre területek. Márpedig, ha a népesség növekszik, és ez csak egy példa, akkor ez problémás. És az egészségügyi standardok is nagyon messze állnak attól, mint ami a szomszédos területeken megfigyelhető. Ugyanakkor a fellépésünk során fel kell hívnunk az illetékes tagállamot is a felelősségére, és ezt meg kell követelnünk. Vagy azt mondjuk, hogy itt távoli területekről van szó, amelyek az Európai Unió részét képezik, ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy az európai programokkal, az európai intézményekkel szorosabbá kell tenni az együttműködést, elkerülve a tagállamok beavatkozását. Köszönöm. Ájálá képviselő kap még szót, és kérem, hogy röviden fogalmazom, mert nagyon kevés az időnk. Igen, igen, köszönöm. Arra szerettem volna felhívni Celler úr figyelmét, hogy a legkülső, régiek, legkülső régiók, régi gyarmatok, vannak területek, amelyek sohasem voltak gyarmatok, a saját hazám területét legalábbis ismerem, más területekről nem tudok nyilatkozni, de azért ne általánosítsunk. Ez az egyik. Másodszorban pedig kötelezettségről van szó, hiszen itt az Unióról beszélünk, ugyanolyan kötelezettségekről, mint eh, amelyeket az Unió más területein megkövetelünk a történelem eh, miatt, a történelmi adottságok miatt, vagy azért, mert hegyvidékekről vagy völgyekről van szó. Vannak fiskális eh, követelmények is, a többiről nem is beszélve. Itt állampolgárokról van szó, olyan állampolgárok, mint a mieink, és oda kell figyelnünk, hogy milyen természeti hátrányokkal, vagy egyéb hátrányokkal küzdenek. Ugye vannak egyéb testi vagy intellektuális fogyatékossággal élő személyek, róluk is gondoskodnunk kell, de itt mindenek előtt nem gyarmatokról van szó. Erre figyeljünk oda. Bodi és Lindemans asszony válaszát kérjük röviden. Merci Madame la Présidente. Très brièvement, je voudrais en effet indiquer concernant euh, la, la responsabilité des États membres. köszönöm szépen. Ami a tagállamok felelősségét illeti, Az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy a megerősített partnerség keretein belül minden partnert bevon. Látni fogják, hogy van egy átfogó lista erre vonatkozóan, ezt megtalálhatják a közlemény függelékében. A tagállamok és a régiók szereplőit is tartalmazza ez a függelék. Ami a versenyt illeti, ezek a régiók, a legkülső régiók olyan távol vannak a kontinenstől, hogy nem áll fenn a versenytorzulás lehetősége, de a kollégák a versenyjogi főigazgatóságban nem így gondolkodnak, azt mondják, hogy vannak repülőterek például, és más hasonlók, ezek mind-mind hozzájárulhatnak a versenytorzuláshoz. A, 107-es, a szerződések 107-es cikkének értelmében ezek a legkülső régiók nagyon nagy támogatásban részesülnek, hogy a nehézségeket orvosolni tudják. A tagállamoknak fontos szerep jut Fontos szerep jut a politikának, a tagállamokat felelősség illeti, és ezt a közlemény világosan ki is hangsúlyozza. Ami pedig a minimálbért illeti, ez valóban gondot jelent. A legkülső régiók versenyképessége szempontjából. Ezt látnunk kell, A magam részéről ennyit szerettem volna elmondani, remélem kielégítően válaszoltam, megadom a kolléganőnek a szót. Egészen röviden szeretnék én is néhány megjegyzést fűzni ahhoz, ami már elhangzott. Az együttműködés a francia állammal a program végrehajtásában, nos, ebben az összefüggésben külön említeném Macron elnök cselekvési tervét. Ennek keretén belül Franciaország további pénzeket bocsát rendelkezésre a gujanai nehézségek orvoslására, mi pedig a magunk részéről vállalást tettünk arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk a saját forrásokból kiegészíteni az elnök által javasoltakat. Emellett a tengeren túli területekkel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, támogatást nyújtunk, ha például koordinációs nehézségek adódnak. Köszönjük szépen, a napirendi pont végéhez érkeztünk. Szeretném a kollégák figyelmét külön felhívni az Európai Bizottság vonatkozó közleményére. KOM 2017 per 623, lesz majd még alkalmunk ezzel foglalkozni, megnézzük, hogy mennyit ér ez a dokumentum. Örülök, hogy erről a konkrét problémákról beszélünk. Ezekről a konkrét problémákról beszélünk. Guyana a sajtóban is szerepelt nem régiben, ezért emeltük ki külön. A legkülső régiók közül. Köszönöm szépen! A következő napi rendi pontunk egy rövid prezentáció, egy rövid előadás, amely semmiképpen sem lehet hosszabb 15 percnél. A 2007 per 23-as különjelentésről van szó a szemvevőszék részéről. Üdvözlöm Kevin Cardiff szemvevőszéki tagot. Öni a szó, kérem tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek. és külön szeretném megköszönni azt, hogy nagyon nagy támogatással döntöttek az én utódom személyéről is. Nagyon fontos témáról szeretnék ma beszélni. A bankunió egyik kulcsfontosságú eleméről van szó. A bankunió egy rendszer, amely jogalkotás szintjén működik itt a parlamentben és másutt, valamint a szabályozás szintjén és a végrehajtás szint, szintjén. Mi most itt a végrehajtás egyik elemével foglalatoskodunk. A bankunióban a fő bankokat az Európai Központi Bank felügyeli, erről készítettünk tavaly egy jelentést. hogyha a bankok esetleg nehézségbe kerülhetnek, akkor külön oda kell rájuk figyelni, és be kell avatkozni adott esetben. Ez szintén az LKB szerepköre. A jövő héten fogunk erről jelentést bemutatni. Hogyha egy bank nehézségekbe kerül, és úgy tűnik, hogy csődbe megy, akkor a szanálási szervek kapnak szerepet, így például az egységes szanálási testület, ez a mai előadásunk tárgya, valamint az Európai Bankhatóság is, ez pedig egy jövőbeni számövőszéki jelentés tárgyát képezi. Mint láthatják, a bankunió kulcsfontosságú elemeinek működéséről szeretnék itt elsősorban beszámolni. 2015-ben jött létre az SRB, az Egységes Szanálási Testület, Brüsszelben található a székhelye, és a feladata az, hogy fellépjen, hogyha egy bank szanálására van szükség. Minden hatája alá tartozó bank esetében kész, el kell készülnie egy vészhelyzeti tervnek. Mire jutottunk elsősorban a jelentésben, a rendszerben vannak gondok, ezeket pedig rendszer szinten kezelni kell. Az SRB kezdetektől fogva küzdött a megfelelő szakértők felvételénél, ezért késedelem keletkezett, vagy következett be az a szerbély működésében. A szanálási tervek kidolgozásában például. Ezek a tervek egyébként is hiányosságokkal küzdködnek, nem készültek, nem készült el az összes bankra vonatkozó szanálási terv, Habár a legtöbb bank esetében vannak átmeneti tervek, ezek nem felelnek meg a jogalkotásban meghatározottaknak. Sokszor a szanálási tervek nincsenek tekintettel az adott bank üzleti modelljére például, ez is egy további hiányosság. Még akkor is, hogyha az informális tervezési dokumentumokat is figyelembe vesszük, a meglévő információkkal nem lehet megfelelni a jogszabályokban lefektetett követelményeknek. Ez a, ezen túlmenően az SZRV nem határozta meg azt sem, hogy a tervek végrehajtásában milyen nehézségekkel jelentkezhetnek. Ez összefügghet a bankok strukturális problémáival is, ami a gyors szanálást megakadályozhatja. Emellett az MREL-re vonatkozó lag sem határozott meg követelményeket, az az SRB. Itt arról a pufferről van szó, amely megakadályozza, hogy a bank szanálása esetében az adófizetők viseljék a költségeket. Ez tehát egy nagyon fontos elem. Az SRB egy rendszer részét képezi a nemzeti hatóságokkal és az Európai Központi Bankkal működik együtt, az információ megosztáson még javítani kell ezen szereplők között, annak érdekében, hogy a kommunikáció egyszerűsödjön, hogyha egy bank nehézségekbe ütközik, illetőleg akkor, hogyha fennáll a veszély annak, hogy egy bank bajba kerüljön. Emellett pontosítani kell a nemzetközi szanálási szervekkel való együttműködés szabályait is, a nemzeti hatóságok nagyobb arányú bevonása mindenképpen kívánatos volna. Emellett a szanálásra vonatkozó jogi keretben is hiányosságokat tapasztalunk. Ide tartozik többek között az, hogy az SRB nem rendelhet el moratóriumot a pénzfelvételre vonatkozólag a szanálási eljárás idejére. Ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen volt az SRB felállítása, erre mutat rá a jelentés, és az összes azonosított hiányosságot orvosolni kell. Nagyon fontos emellett továbbra is a szakemberek felvétele, ez, mint említettem, problémát jelent. Azt javasoljuk, hogy az SRB fejlesz tovább az e, a belső iránymutatásait eh, arra vonatkozólag, hogy a szanálási tervek mit, terve, mit tartalmazzanak, ezen túlmenően eh, prioritási sorrendbe kell állítani a bankokat, az SZRB alá tartozó bankokat, a legkockázatosabbakat kell előrevenni, amikor a szanálási tervek részlet kidolgozásáról van szó. Emellett az, az SRB-nek fel kell kérnie a jogalkotót, hogyha, hogy tegye lehetővé számára, hogy moratóriumot rendeljen el egy bank szanálása esetén. Köszönöm. Köszönjük szépen Cardiff úrnak, most Ajala Szender jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna Cardiff úrnak köszönetet mondani, a prezentációért, valamint azon évekért is, amelyek során ilyen gyümölcsöző volt vele az együttműködésünk a szakbizottságban. Vele, illetve kollégáival az együttműködés nagyon jó volt, és megkönnyítették azt, ami nehéz volt. Képesek voltak arra, hogy érthető nyelvre lefordítsanak rendkívül bonyolult, ugyanakkor érdekes formulákat, különböző innovatív termékeket, és ezek nagyon hasznosak voltak számunkra, úgyhogy Cardiff elismerjük az ön munkáját, és köszönetet mondunk érte, valamint azok hasznos vitákért is, amelyeket tartottunk. Ami pedig ezt a jelentést illeti, úgy gondolom, hogy ez egy olyan pillanatban készült el, amely különösen Mm, egyedülálló. Az igaz, hogy része azon dokumentumoknak, amelyeket a számbevőszék előterjesztett, amikor nagyon jó meglátással megpróbált megoldást felmutatni erre a pénzügyi és gazdasági válságra, amely ugye a banki, az amerikai banki ágazatból indult ki, de aztán átterjedt az európai bankrendszerre is. Az egész bankrendszert, illetve egyes konkrét országokat mély recesszióba döntve. Ez a jelentés, ahogyan mások is, amelyek erről a kritikus pillanatról szólnak, amikor nagyon nagy volt a nyomás, és szűkösek voltak a források, az ütemterv is nagyon szoros volt. A bizottság, valamint a tagállamok, illetve a bizottsági szolgálatok ki kellett, hogy dolgozzanak különböző struktúrákat, amelyek feladata az volt, hogy egyfajta gátként korlátot szabjanak a válság tovább gyűrűzésének egyfelől, másfelől pedig az is feladatuk volt, hogy feltartóztassák a válság további kibontakozását, és ezzel egyidejűleg intézményeket hozzanak létre, olyanokat, amelyek a kritikus pillanat ellenére, a kritikus időszak ellenére koherens módon tudjanak fellépni, és bizalmat ébresztenek, biztonságot teremtsenek. Hiszen ez a válság egyes országokban, mint hazámban nagyon sok forrás temésztett fel, és egyes bankok egyértelműen jelezték is, hogy nem hajlandóak visszaszolgáltatni ezeket a forrásokat. Az olyan intézmények, mint az egységes szanálási testület, valamint más mechanizmusok, egyidejűleg olyan mechanizmusok kellett, hogy legyenek, amelyek feladata nem csak a válság feltartóztatása volt, hanem a további lépések kidolgozása is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat az állampolgárok felé, illetve a banki ágazatban is. Éppen ezért igaz, és ezt Cardiff úr is nagyon jól kifejtette, hogy nehéz elkülöníteni a különböző helyzeteket. Egyfelől azt, hogy hogyan is jöttek létre ezek a testületek, illetve ezek az eszközök a válság idején, ugyanakkor már a jövőbe is kellett tekinteniük, és gondoskodniuk kellett a túlélésükről, és hitelességet kellett, hogy biztosítsanak maguknak. Ez aggasztó, ugyanis egy ideje láttuk az Egységes Szanási Testület fellépése, ugye születtek olyan döntések, amelyeket megkérdőjeleztek. E tekintetben szeretném elismerni Cardiff e, úr e, munkáját, szeretném méltatni, hiszen a jelentés amely arról is ír, hogy a tagállamokkal együtt alkotja ez a testület a mechanizmust. Még mindig bizonyos gyenge pontokkal bír ez pedig aggasztó. Ez az audit egy olyan időszakban készül, amikor hallunk bizonyos hangokat, amik egyre hangosabbak a bank ágazat részéről. Ezeket úgy értelmezhetjük, hogy az általunk létrehozott testületek a bizottsággal, valamint a parlamenttel való együttműködésben illetve a tagállamokkal és a tanácssal való együttműködésben. Vannak bizonyos érdekek a szabályozás ellen, vannak akik azt állítják, hogy túl sok a szabályozás. Ebben az auditban és másokban is ennek az ellenkezőjét olvashatjuk. Az európai intézmények elég sok gyenge ponttal bírnak, amelyek korlátozzák a fellépési képességüket. Egyfelől még a válság utó szelét is érezhetjük, ugye hazámban a Banco Popular esetében ez elmondható. Kőning asszony, a testület elnöke, el is kellett, hogy jöjjön a parlamentbe, és számot kellett, hogy adjon bizonyos döntésekről, melyeket többen megkérdőjeleztek. Ennek az is a hátterében van, hogy ez a testület még nem elég jól van kidolgozva már pedig sürgős lenne véglegesíteni. Én ezt elfogadom, és abban a dokumentumban, amelyet majd kidolgozunk, elismerjük ezeket a megállapításokat, és arra törekszünk, hogy orvosoljuk ezeket a gyengességeket. Ezek között vannak nagyon lényegesek, mint például az, hogy a humán erőforrások korlátozottak, illetve nincs elég kellőképpen képzett munkatárs, illetve vannak egyéb problémák, mint például a szabályok rendszere nem teljes, illetve a felelősségi körök nincsenek elég egyértelműen felosztva, elkülönítve, tehát vannak még olyan helyzetek, amelyek konfliktust idézhetnek elő, mint amelyet a közelmúltban, ugye konkrétan Spanyolország esetében tapasztaltunk a Banco Popular csődje kapcsán meghozott döntéseknél illetve a Banco Santander által történt felvásárlásával kapcsolatban. Igen, lassan befejezem. Végezetül már csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a szöveget kidolgozzuk, és a számvevőszék jelentése, amikor az európai ügynökségekről ír, ennek ugye része a szanálási testület, itt olvashatunk ezeknek a működéséről, az ügynökség működéséről. Vannak bizonyos megállapítások, amelyek szerintem rendkívül aggasztóak, és ezt is beépítjük majd ebbe a jelentésbe. Például, hogy a az eszközök, a mechanizmusok nem elég összetettek, hiányos az átláthatóság, illetve az információ minősége problémás. Mindössze ennyit szerettem volna elmondani. A rövid prezentáció általában 5 percet jelent. Hayes kolléga kivételesen, azért mert az Econ előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony, egy percben. Tudom, hogy szorít bennünket az idő, nagyon komoly munkát végzett a számvevőszék, elmondtam már korábban, hogy ezt az ECOM-ban és más biztos, bizottságokban is ismertetni kell. Ugye König asszonyt a közelmúltban neveztük ki, és alapvetően egyetértek mindazzal, amit Cardiff úr elmondott. A kérdések ugye adottak, ez csak 2015 óta létező testület, és ahogy kollégám is elmondta, rendkívül fontos döntések születtek az idén, a Banco Popular és a Santander összefüggésében is. Tehát mindennel egyetértek, ami a jelentésben szerepel, és erre egy másik bizottságban majd reflektálok Kőning asszonyjal, amikor a legközelebbi negyedéves vitára eljön. Azt szeretném tudni, hogy a pénzügyi intézményekkel a számvevőszék felvette a kapcsolatot, beszélte arról, hogy az SZRB-vel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak, ugyanis egyes intézmények azt jelezték, hogy az átláthatósággal kapcsolatban nehézségeik voltak, illetve volt némi késlekedés a tájékoztatás, valamint a befizetés időpontja között. E, mi a helyzet az olyan intézményekkel, amelyek az SRB-vel működnek együtt? Ez egy nagyon fontos e, kérdés, és erre is e, koncentrálnunk kell. De alapvetően egyetértek a jelentés következtetéseivel. Ezek nagyon fontos jelentések. Elnézést. A válasz, választ nem tudunk biztosítani, de sajnos nincs időnk, úgyhogy kérem írásban válaszoljon, ezzel pedig lezárom. Akkor ezt a rendi pontot, és most a Költségvetési Bizottsággal való közös vitát nyitom meg. A trialógus eredményekkel kapcsolatban tájékoztatnunk kell a költségvetési rendelet az omnibusszal kapcsolatban. December 11-én megállapodás született, egy kompromisszumos szöveg is van. Előttünk a nyílt technikai kérdéseket a következő napokban fogunk tisztázni, négy pontot ért el a parlament, nem lesznek trust fundok, a profit principle nem szűnik meg, illetve a strukturális alapokból az EFSI felé nem irányítunk át forrásokat, és transfereknél a Költségvetési Bizottság hatásköre nem sérül. A megállapodás további pontja, ugye a performance kapcsolatos, ami most először került ebbe bele, a belső célzott Mm, kiadásokkal kapcsolatos pontok is szerepelnek itt. Az új tematikus trust fundok létrehozását megerősítettük, és egy új engedélyezési eljárás is született a különböző finanszírozási formákkal kapcsolatban ezt a szabályozást egyszerűsítettük, és egy egységes keretet határoztunk meg a garanciákra és a pénzügyi keretekre vonatkozóan. A jövőben ez lehetővé teszi, hogy az FC és a költségvetési rendelet hatája alá tartozzon. Egy intézménynél egy auditbizottság és a mentesítési eljárást is felgyorsítjuk, erről lesz egy közös nyilatkozat is, és már ebben az évben a bizottság az éves teljesítéssel kapcsolatos jelentést előterjeszti. Ennyi lett volna. Szeretnék előadóként Ayala asszonynak köszönetet mondani. Nagyon hűséges résztvevője volt a trialógus üléseknek, jelen volt és együttműködött, és hozzájárult a megállapodás létrejöttéhez. Ezzel köszönöm a jelenlétüket, a munkák ezen részét lezárjuk, és kérjük, hogy gyorsan fáradjanak a Jan 2Q2 terembe. 17 óra 30-kor folytatjuk a Libe Bizottsággal az EPO és az OLAF témák megvitatását. Ezt az ülést pedig berekeztem a Költségvetési Bizottsággal való közös vitánkat is. Köszönöm.